Eh, per favore, colleghi, se volete prendere posto. Tisztelt kollégák, kérem foglalják el helyüket. Szeretném megkezdeni az ülést. Meglehetősen hosszú lesz az ülés. Sok felszólaló volt, tehát azt hiszem, hogy helyes lenne nem várni most már sokáig, hogy megkezdjük a találkozónkat. Üdvözölni szeretném Önöket ezen az együttes ülésen, hiszen itt van velünk Eva Zsoli, a Fejlesztési Szakbizottság elnöke, valamint Hautala kolléganő, aki az Emberi Jogi Albizottság elnöke, és velük együtt meg vannak hívva az említett szakbizottságok tagjai is. Ahogyan önök tudják, a mai vita a Szaharov, 2010-es Szaharov díj jelöltjeinek bemutatásával kezdődik. Ez egy nagyon fontos, jelentős kezdeményezés, amelyet az Európai Parlament már 88-ban elindított, hiszen ezzel a díjjal elismerjük egyének vagy szervezetek tevékenységét, akik saját kockázatukra, akár életük kockáztatásával is elkötelezettek az emberi jogok, a demokrácia, a tolerancia, a szabadság védelmében, és fellépnek azon helyzetekben, ahol elnyomás vagy intolerancia uralkodik ezen jogokat illetően a nagy fizikus hoz kapcsolódik ez a díj, aki élete során tanúbizonságot tett arról, hogy hogyan lehet védeni ezeket a jogokat, ahogyan tudják. A frakcióvezető konferenciát tartottak a díj odaítéléséről, és a mi szakbizottságunk a mai vitával, amelyeket majd, amelyet majd Strasburgi plenáris hét alatt 18-án tartunk, aktívan részt veszünk a jelöltek kiválasztásában, és mindez egyébként a közvélemény konzultáciát is figyelembe veszi. Nagyon örülök tehát, hogy megnyithatom ezt az ülést, ugyanakkor viszont elnézést is kell kérnem, hogy nem tudok a vita teljes időtartalma alatt önökkel maradni, de jó munkát szeretnék kivenni, és természetesen teljes mértékben támogatom ezt a kezdeményezést, át is adom tehát az elnökségi tisztet Hauttal a kolléganőnek, ő fogja ezeket a munkákat vezetni. Köszönöm a figyelmüket, és jó munkát kívánok! Thank you, Mr. Albertini. Köszönöm szépen, Albertini úr. Szeretném bejelenteni, hogy a nevezések határideje szeptember 22-e délután 6 óra volt, és addig 9 jelöltre érkezett be nevezés a titkársághoz. A titkárság mindegyiket befogadhatónak tartja, tekintettel a díjjal kapcsolatos szabályzatra. A képviselőket emlékeztetném arra, hogy mindegyik jelölt rövid életrajzát és az ismertetőt megtalálják a kiadott anyagban. Kérem, most nézzék meg. Röviden felsorolnám a kilenc jelölt nevét, és utána egyenként megadom a szót egy-egy képviselőnek, aki az adott jelöltet bemutatja hat percben helyenként. Itt lehetek egy kicsit rugalmas, mert néhány esetben többen is szeretnének jelölni, nevezni egy jelöltet, és úgy tudom, hogy azért remélem, hogy senki nem fogja a fejenkénti 6 percet jelentős mértékben túllépni, hogy mindegyik jelölt egy esélyt kapjon a bemutatásra ezen az ülésen. A felsorolás ABC sorrendben. Az első az Access, azután Hajtam Al-Malek úr, a Breaking the Silence, Guillermo Farinas úr, a kubai ellenzékek nevében, Aminetu Haider, asszony David Iszák, Birtukán Midexa, azután Tadé atya, azaz Guyen Van Lee, és az Open Doors szervezet. Ezek után meghallgatjuk eh, a javaslattevők, hogyan mutatják be az általuk jelölteket. Megint csak ugyanebben az ABC sorrendben adom meg a szót, és kérem, hogy akik többen jelöltek, azok osszák meg egymás között az időt, de még ha többen is szólnak egy jelöltről, kérem azért ne lépjék túl jelentős mértékben a hat percet. Először kérem tehát eh, Marit és Schacht sákét, hogy az access mutassa be. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A frontvonalak eh, ebben a tevékenységben egyre inkább a online formát részesítik egybe az internetet. Eh, az offline világbeli eseményekről egyre inkább az interneten férünk hozzá információhoz. Ez egy új globális mozgalom, a digitális szabadság, és mindenkinek azonos jogokat követel a digitális világban. Az Access szerintem mindenkinek joga van a nyílt internethez, hogy feltörjék a tűzfal cenzúrát, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy szabadon félesen hozzá az internethez. A cél az, hogy félelmek nélkül megnövekedett biztonsággal lehessen használni az internetet. Az Access a tűzolak mögötti mozgalmakat, szervezeteket segítik abban, hogy az emberjogvédelem online formáját hatékonyabban tudják használni. Szeretnék az Access-t az iráni választásokat követő elnyomó intézkedések kapcsán alapították. Ez segített, hogy az internet elérhetőségét megőrizzék az iráni demokratikus mozgalom számára az internetet sikerült nyitva tartani a iráni demokratikus mozgalmak számára, és miután milliók megkérdőjelezték a választás eredményét, a digitális aktivisták világon működő hálózata, a Facebook, a Twitterhez való hozzáférést elősegítette. A hálózat globálisan tevékenykedik, hiszen sajnos még nagyon sok olyan ország van, ahol nincs szabad véleménynyilvánítás. Emberi jogi visszaélésekről készített videókat több mint 5 millióan nézték meg az interneten, tehát a szemtanúk tani vallomása, amit felvétel, felvették és amit az interneten terjesztettek, több milliók számára vált hozzáférhetővé. A továbbra is blokkolt weblapok felszabadítása, e, felszabadításért küzdenek, és a rezsimek és hekereik támadásával dacolva küzdenek azért, hogy online maradjanak a jogvédő szervezetek. Az Access munkájának célja a nyílt globális internet hozzáférés, az emberi jogok védelmének előműzítása, biztosítása. Három módon dolgozik az Access az emberi jogok védelmért. Egyrészt van egy úgynevezett Digital Relief Team, amely segít abban, hogy a cenzúra elleni és és blokkoló technológiák ellen fel lehessen lépni. Azután egy globális polgári mozgalmat is működtetnek, ebben bárki részt vehet az egész világon, aki a digitális szabadságot akarja előmozdítani a média segítségét is kérik, hogy tájékoztatást legyenek az embereknek ezekről a komplex technológiákról, amelyeket befolyásolják az emberi jogvédőket. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ötből négy ember tulajdonképpen 30 év alatti, aki számára az internethez való hozzáférés egyre fontosabb, és öt ember közül négyen úgy gondolják, hogy alapvető jog az internethez való hozzáférés, de 30% még mindig cenzúrázott világban él. Ezért nem csak, hogy magában fontos jog az internethez való hozzáférés, hanem más jogokhoz való hozzáférés is biztosítja, mint amilyen a részvétel, az információhoz való hozzáférés, a szabad véleménynyilvánítás, és így tovább. Az iráni példa nyomán tanúi volt, hogy Neta Soltánt hogyan lőtték le, amikor teljesen békésen tüntetett. Mobil telefonnal készült felvétel jutott el az egész világra az egész világon mindenhova az Access segítségével. Ilyen módon jobban megértjük, hogy milyen jelentősek az informatikai kommunikációs technológiák e-mail passwordök használatával lehet megteremteni a kapcsolatot azon szervezetek között, akik a demokratikus és egyenlő társadalomért küzdenek. De látjuk azt, hogy a blogereket sokszor börtönbe csukják. 19 és fél évre ítéltek legutóbb egy iráni eh, bloggert. Az EU eh, fellépett a eh, különböző országokban börtönbe zárt emberi jogvédők érdekében. Nagyon sok országban alkalmaznak technológiát, vetnek be technológiát a cenzúrálásra. Egyiptomban, Azerbajdzsánban, sokan ülnek börtönben, ilyen miatt Burmában, Venezuelában, Kubában, és túl hosszú lenne mindent országot felsorolni. Hillary Clinton januárban egy beszédben felvázolta azt, hogy az USA-nak eh, milyen felelőssége van az internet szabadságának a megőrzéséért eh, és az emberi jogvédők eh, megvédéséért. Azt hiszem, hogy az Access kiváló jelölt, a Szaharov díja az EU-nak vezető szerepet kell betölteni, hogy az új összes rendelkezésre álló új technológia bevetésével védjük az emberi jogvédőket. Egy videót hoztam magammal, de sajnos nem tudtam ezt itt bemutatni, nem a cenzúra miatt, másokok miatt, de ezen a videón az Access a saját történetet mondja el, és azt, hogy az új technológiák hogyan segítik a munkájukat. Köszönöm szépen, Sákelszony. Mr. Hyde. A következő jelölt, Haitham Vale, HBT sorrendben haladva. Nos, az első előterjesztő Heidi Hautala, vagyis jó magam, ezért Leonidas, Leonidas Donskiszt kértem meg, hogy mutassa be jelöltet. Igen, köszönöm szépen. Nagy öröm számomra, elnök asszony, kedves kollégák, hogy Heitham Almalek tevékenységét leírhatom. Egy szíriai emberi jogi ügyvédről van szó, akit Heidi Hautala asszony vezetésével jelöltünk a 2010-es 2010-es Szaharov díjra. Mohamed al-Hassani szír, ügy, szír ügyvéd elfogása, illetve letartóztatása után, akit egyébként ismeretlen helyen tároltak, ismeretlen helyen tartottak fogva, az emberek elkezdtek odafigyelni, és így az Európai Parlament is Haitham al-Malek esetére. Haitham al-Malekhez az általános hírszerzési szervek Szíriában letartóztatták 2009. október 14-én, ismeretlen helyen tartották, aztán katonai ügyész elé került, és 2009. októberében katonai törvényszék elé került Damaszkuszban. A katonai törvényszékeknek természetesen nincs olyan kompetenciája, hogy civil személyeket ö, ítéljen el. Akkor akkor került sor erre, ezekre az eseményekre, amikor az EU éppen Szíriával az egyesülési ö, egyezményt tárgyalta, ebben természetesen az emberi jogi fenntartások is helyet kaptak. Azzal vádolták Haifem al-Malehet, hogy ö, hamis és túlzó információ terjesztett, amely negatív hatással volt a nemzeti érzelmekre. Nos, al-Maleh úr kritizálta azt a tényt, hogy Szíriában folytonosan rendkívüli állapotra utaló törvényeket fogadnak el. A nemzetközi civil szervezetek figyelték, a, figyelték Al-Malehu tárgyalását, és egyértelműen azt állapították meg, hogy ezek nem feleltek meg az igazságos, az igazságos eljárásnak. Álmalek úr egészsége nagyon rossz állapotban van, sokat ramlott a nyár alatt, ízületi problémái vannak, és cukorbeteg. Hajszám Almalek nagyon komoly, nagy becsben álló emberi jogi jogász Szíriában. És ezt mindenképpen az összes szír emberi jogi aktivista mellett tenné le a voksot, hogyha rászavaznánk. 1963 óta a, jog, a jogállamiság, illet, jogállamiság fontosságára figye hívja fel a figyelmet Alma úr. 2009. október óta a bizottság arra kéri fel folytonosan a tanácsot, hogy az EU-Szíria egyesülési egyezménnyel kapcsolatban próbálja felderíteni a helyzetet, illetve folytonosan figyeljen oda az emberi jogi helyzetre, az emberi jogi jogászok és aktivisták esetére, akiket folyt, folyton bezárnak, illetve letartóztatnak Szíriában. Az EU-nak elvárásai vannak a szíriai hatóságokhoz képest, ennek kell erét szerezni. Hogyha Elmelek úr kapná 2010-ben a Szaharov díjat, akkor az pozitív hiel lenne az összes emberi jogi, jogász, emberi jogi aktivistának Szíriában, illetve minden, defor, minden demokratikus erőnek Szíriában, illetve azt gondolom, hogy ez mindenképpen arra is felhívná a figyelmet, hogy külügyi szinten az EU igenis odafigyel az emberi jogi kérdésekre. Jó magam az Európai Parlamentben nemrégiben rendeztem egy szemináriumot, melynek témája Ámalehul helyzete. Álmalech úr fia, aki szintén ügyvéd, részt vett ezen szemináriumon. Nos, az ott elérhető információ, aki nagyon komoly szíriai érzelmeket val, illetve emberi jogi és nagybecsben álló emberi jogi aktivista mindenképpen megérdemli azt, hogy 2010-ben neki ítéljük a szaharobbiat. Elnök, köszönöm szépen, Doszkis úr. Elnézést kérek, elfelejtettem megemlíteni azt, hogy az ALDE frakció jelölte az access és Alma urat pedig jó magam és 44 másik személy. A harmadik jelölt szervezet Break, a Breaking the Silence nevet viseli, a zöldek, illetve az egységes európai baloldal és északi zöld baloldal terjesztették őt elő. Mary Kristen Verzsa és Kom Bendit úr fogják őt bemutatni, tessék. Merci. Ouais, je suis plus habitué. Euh, Köszönöm szépen. Kedves kollégák, azzal kezdeném mondandómat, hogy a Breaking the Silence támogatása részünkről nem azt jelenti, hogy bármilyen érvünk lenne az összes többi jelölt ellen, mindegyik eh, jelölt eh, méltó a nevezésre arra, hogy eh, elnyerje a Szaharov díjat. Mi azért javasoltuk a Breaking the Silence, mert ebben a régióban, Izrael és Palesztina között, itt valóban ennek a két népnek a jövőjéről van szó a háború és béke kérdése kapcsán. A tárgyalások borzasztó nehezen mennek, és hogyha megszakadnának a tárgyalások a telep Pessek tevékenysége miatt, amiatt, hogy folyamatosan épülnek a telepek a megszállt területeken, és az katonák ottani viselkedése, vagy a terefesek felépése miatt, akkor minden reményt elvesztünk ebben a régióban. Az Európai eh, Uniónak a parlamentek nagyon nagy felelősség abban, hogy mi történik itt a közel-keleten. Véleményünk szerint a Breaking the Silence eh, egy olyan szervezet, eh, amelynek a tagjainak a többsége volt izraeli katonák, akik szolgáltak a megszállt területeken, Gázában, Hebronban, Cisziordániában. Olyan katonák ők, akik valóban tanúskodnak arról, hogy hogy milyen illegálisak, törvénytelenek az izraeli hadsereg akciói számos esetben és nem azt mondják, hogy Izraelnek nincsenek jogos törekvései, de hogyha egy másik hogyha megszállás alatt tartanak területet, akkor ott nem lehet szó demokráciáról. Mikor Franciaország például Algériát eh, szállta meg, ugye Franciaország nyilvánvalóan demokrácia volt, de a francia hadsereg nagyon antidemokratikus módon lépett eh, fel Algériában. Az izraeli hadsereg a megszállt területeken bizony egy megszálló eh, hatalom. Mi éppen ezért olyan nőket és férfiakat támogatunk, akik hatalmas bátorságról tettek tanúbizonyságot, akik nem fel akarnak lépni az izraeli társadalom elszigetelődése ellen, az ellen, hogy nem veszik tudomásul a valóságot, az, hogy mi történik a megszállt területeken. Jártak önök Hebronban, látták, hogy ott mi történik. 350 izraeli izraeli életét védi, nem is tudom pontosan hány katona, tehát egyszerűen borzasztó, ami Hebronban történik. Szörnyű az, ahogyan a megszállók a Hebronban élő palesztinekkel bánnak, és mindez az izraeli hadsereg támogatásával történik hogyha a Breaking the Silence-re eh, szavazunk, akkor a béke mellett tesszük le a voksunkat eh, az izraeli eh, demokrácia mellett, hiszen a Breaking the Silence támogatásával mi azt mondjuk, hogy persze joga van Izraelnek és Palesztinának is arra, hogy legyen saját állama. A pacifistákat támogatjuk ezzel a szavazattal azokat, akik valóban megérdemlik ezt a Eh, az, hogy tisztelettel adozunk nekik, és eh, akik eh, a békének adnak esélyt. Hogyha ezt támogatják, hogy adjunk esélyt a békének, akkor támogassák a Breaking the Silence csoportosulást. Köszönöm szépen! Most pedig az Egységes Európai Baloldal képviselőcsoportja nevében kérem, hogy a felmaradó két percet töltse ki. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tulajdonképpen alig tudom mivel kiegészíteni azt, amit Konbendit kollégám elmondott. Talán egy adalék, egy kicsit részletesebben szólnék eh, röviden arról, hogy a Breaking the Silence 2004-ben alakult, eh, olyan az, eh, azzal a céllal, hogy meg hallgassa a világ azokat az izraeli katonákat, akik elhallgattatásra voltak ítélve. Összegyűjtött a Baking the Silence tagjai, a tanúvallomásokat, tényeket gyűjtenek össze, olyan dolgokról, amelyekre őket is kényszerítették a Breaking the Silence, tehát gyűjti az adalékokat, az adatokat ezekről az eseményekről. Ezeket eh, az interneten nyilvánosságra hozzák, és az világon mindenütt, Izraelben és az Egyesült Államokban is így módon ismerté válnak ezek a jogellenes cselekmények. Az izraeli kormány ezt a csoportosulást nagyon keményen bírálta, bírálta a Breaking the Silence tevékenységét, bírálta azt, és az európai országoknak azt mondta, hogy inkább azzal foglalkozzanak, amik a harm, ami a harmadik országban történik idézek az izraeli kormány felhívásából. A Breaking the Silence, a Gószon jelentés számára szolgáltatott adatokat, és a Gószon jelentés nem született volna meg az ő adataik nélkül. De tulajdonképpen itt a fenyegetéseknek ad hangot az izraeli kormány, az izraeli kormány kampányt folytat, Elsősorban eh, az ezzel kapcsolatban, hogy civil szervezetek Izraelben, és ugye Breaking the Silence európai országoktól is kapnak pénzügyi támogatást. A Breaking the Silence a tárgyalások folytatásáért száll síkra, és emiatt, ami Izraelben történik, ugyanis Izraelben eh, nagy, eh, ugyanolyan jogokkal kell, hogy rendelkezzen minden civil szervezet. Köszönöm szépen. Sorrendben a következő jelölt Guillermo Farinhas. Az összes kubai szabadságharcos nevében kapja ezt a jelölést. Az Európai Néppárt, kereszténydemokraták és az európai konzervatívok és reformisták, illetve Edward Kozosnyik és 91 más képviselő támogatta ezt a jelölést. Először Ignacio Salafrancát hallgatjuk, meg aztán Szerjus Volszki urat, Jaroslav Varitlát, végül pedig Edvard Kozusnyikot. Mindenkit arra kérek, hogy vegye figyelembe, hogy 6 percük van. Köszönöm szépen, elnök asszony! Azt gondolom, hogy nagyon, hogy keresve is nehéz lenne olyan személy találni, aki jobban megfelel a Szaharov díj követelményeinek. Itt a arról van szó, hogy az igazságot, a, a szabadságot és a népek békés egymás mellett érését támogatja ez a személy. 2006-ban Gierbo Farinas megkapta a ö, kiber szabadságért járó ö, riporterek határok nélkül díjat. Ö, több mint 11-es fél évet töltött böntönbe, sokszor ö, kezdett éjségsztrájkot idén. Február 24-én is kezdett éjségsztrájkot, nem saját maga nevében, hanem ö, politikai, a politikai foglyok mellett. A katolikus egyháznak köszönhetően sikerült elérni azt, hogy szabadon engedjék ezen politikai foglyokat, és akkor hagyta abba az éjségsztrájkot, felfüggesztette. 23 éjségsztrájk még nyomot hagy az emberen, teste megfogyatkozott, de lelke továbbra is kitart az emberi jogok, a szabadság mellett. Úgy gondolom, hogy nagyon méltó jelölt ő a Szaharov díjra. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. Szerjus Volszki úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, az erőszak ellenesség, illetve a szabadságharc élharcosáról van szó. Azt javaslom, hogy azt javaslom, hogy őt tüntessük ki a Szaharov díjjal. Nem szeretném elismételni azt, hogy mit tett életében, egyértelmű az, hogy a jelöltségét támogatni kell a szabadságharcosok sokszor életükkel vagy börtönbüntetéssel fizetnek. Úgy gondolom, hogy itt alapvetően polgári bátorságról van szó, amely mellett Guillermo Farinas saját akaratából döntött, és éjségsztrájkot folytatott azért, hogy a szabadság mellett szóljon, és életét tette kockára azért, hogy a politikai foglyokat kiengedjenek. Fölvette a harcot a Castro rezsimmel. Azt gondolom, hogy messze menőkig kielégíti az összes jelöltségi kritériumot Guillermo Farinyas személye. Éppen ezért teljes szívből támogatjuk ezt a jelöltséget. Köszönöm, Szerjus Foszki úr. Most Jaroszláv Várensz következik. Köszönöm szépen. E, minden évben ez a díj nagyon fontos, és nagyon fontos lehetősége annak, hogy nem csupán egyéneket tüntessünk ki, hanem ö, bizonyos államok elleni ellenzéket is. Az ellenzék új gondolatai kifejeződnek ezen egyének elkötelezett harcában, akik például a kubai diktatórikus rendszer ellen lépnek fel minden emberi jogokért folytatott küzdelem méltó a Szaharov díjra, és az Európai Parlamentnek valóban egyértelmű jelzést kell küldeni az emberi jogok érdekében, például a nem humánus körülmények között fogvatartottak ellen, és ez érvényes Kubára is. nagyon fontos lenne a jelenlegi helyzetben Kubában támogatni az ellenzéket. Edward Kozsusnik. Mr. Kozsusnik. Most Edward Kozsuslik úr következik. Akademika Szacharová pozsívá mezemi velké úc. Köszönöm szépen. Guillermo, Fanyi elmondhatom azt, hogy Szaharov új, amikor Szaharov urat nagyon nagy tisztelet övezte az 1968-as csehszlováki események közepette. Szaharov vagy a szovjet tudósok békés életét választhattak, vagy egy rebelis törvényen kívüli személy életét. Ő az utóbbit választotta, egy üldözött emberi jogi aktivista életét. Olyan embereket keresünk, akik hasonlítanak Szaharovhoz. Amikor Orlando Szapato Tamayo életét vesztette egy kubai börtönben, akkor Guillermo Farinas folytatta az ő munkáját egészségét, egészségére nagyon rossz hatással volt az éjségszert, most már egy következő éjségszrály bármikor az életét köve, követelheti. Guillermo Farinas élete nagyon hasonlít Szaharov véletéhez. Sokakat segített. Kuba még mindig várja a szabadságot. Farinas úr egy alkalommal úgy nyilatkozott, hogy Kuba egy nagy koncentrációs tábor. Segítenünk kell neki, nem szabad őt magára hagyni. Kérem, hogy kollégákkal együtt küldjünk erős jelet Farinyasz úrnak, hogy igenis megérdemli ezt a díjat a demokráciáért folytatott harcban. Elnök, köszönöm szépen Guillermo Farinyasz úr jelöltségének bemutatását, illetve az összes többi kubai emberi jogi harcos nevében megköszönöm ezt. Aminatu Haidar a következő jelölt, Norbert Neuser, Billy Mayer, Raúl Romeva, íróeda, és 40 más képviselő jelölte őt. Először Romeva Iroeda úr, következik, és utána Billy Mayer. Sí, muchas gracias. Uh, quisiera eh, empezar por las mismas... Köszönöm szépen. Egyetértek Daniel Cohn-Bendit úrral, ez a jelöltség nem azt jelenti, hogy a többi jelölt ellen szólalunk fel. Ugyanakkor Aminétu Hajdár jelöltségét támogatjuk, de ez nem jelenti azt, hogy a többit ellenezzük. Mindenképpen ki kell emelnünk Aminetu Hajdár asszony személyiségét, illetve el kell magyaráznunk azt, hogy Aminetu Hajdár Gond van? Interferencia? kérdezi a hozzászóló. Most jó? Most jó a mikrofon? Creo que es importante destacar no solamente, insisto, la personalidad de la candidata, si... Tehát nem csak a jelölt személyiségét kell kiemelnünk, hanem azt is, hogy miért adta a fejét erről a munkára. Aminatú Hajdárt az emberi jogi aktivisták körében ismerjük, ezért egyrészt üzenete, tartalma, másrészt üzenete formája miatt. Ezt mindenképpen ki kell emelnünk a Szaharov díj keretében. Itt megpróbálunk olyan embereket díjazni, akik a világ igazságtalansága ellen szólalnak fel. Úgy vélem, hogy Aminezu Hajdár asszony tökéletesen illeszkedik ebbe a képbe, nem csak személyisége miatt, hanem felépésének formája miatt is. A nyugat-szaharai Gandhi néven emlegetik őt. Nekünk meg az a véleményünk, hogy az európai felelősséghez is kapcsolódik ez a kérdés. Nos, Hajdár asszony elképzelései nagyon közel állnak a mi szívünkhöz, ugye ne felejtjük el azt, hogy milyen kontextusban dolgozik, Marokkó szomszédságában dolgozik, és nagyon fontos az is, hogy az Európai Unió hitele ne veszen el. Tehát világos üzenetet kell a szomszéd országok felé eljutatnunk, hogy igenis fontosak az emberi jogok, az emberi jogokat védjük, illetve az alapvető szabadságok és a demokrácia értékét is védjük. Úgy gondolom, hogy Aminatu Hajdar asszony jelölése tökéletesen illeszkedik a Szaharov díj profiljába, és nagyon pozitív jel lenne ez az, Euró, lenne ez az Európai Unió Marokkó, illetve Európai Unió mediterrán kapcsolatoknak. And now Billy Meyer. Muchas gracias, presidenta. Bueno, tal vez esta propuesta... Willy Mayer következik. Köszönöm szépen. Nos, több frakció tagjai megegyeznek abban, hogy érdemes Aminetú Hajdár asszonyt jelölni. Ez elég egyedüli, egyedülálló alkalom. A nyugat-szaharai ügy szimbolikus harcosáról van szó, illetve Af- az afrikai demokratizálódás kérdése is hozzá kapcsolódik. Nos, Nyugat-Szahara korábban spanyol kolónia volt, és az ENSZ eljárásának értelmében Spanyolország felelős, és ilyen értelemben az Európai Unió is azért, hogy a demokratizálódás megfelelően történjen. Tehát az Európai Uniónak közvetlen felelőssége van a nyugat-szaharai állapotokkal kapcsolatban. Jelenleg nem túl jó a helyzet Nyugat-Szaharában. Heider asszonyt 2000 9 novemberében eh, Ajunból a Lanzarotei spanyol reptérre toloncolták ki, és éjségsztrájkot kellett folytatnia, kezde, kezdenie azért, hogy hazájára, hazájába, Nyugat-Szaharába visszatérhessen, hiszen tudni kell, hogy Nyugat-Szaharát Marokkó illegálisan elfog, elfoglalta. Aminetu Hajdár egy olyan, egy olyan népet képvisel, amely 30 éve él a sivatagban. Egész egyszerűen azt kérik, hogy az önrendelkezés jogát adják meg nekik, hiszen az ENSZ is elismeri azt, hogy ez egy olyan jog, ami minden népet megillet. Úgy vélem, hogy ez az egyetlen olyan jelöltség, amely közvetlen kapcsolatban van az Európai Unióval. Tehát itt közvetlen felelősségünk van abban, hogy teljesítsék az emberi jogokat. Egyébként az, az önrendelkezési jogról egészen egyértelmű nemzetközi jogszabályok szólnak, ezeket kell betartatni. Ezt a díjat egyébként nem csak Aminatu Haider asszony kapná, nem, lenne ez az, nem ez lenne az első díj egyébként, amit ő kap, hanem a nyugat-szaharai nép kapná ezt a, e, ezt a díjat. Ez a nép egyrészt Tinduf körül él a szaharai területeken, másrészt pedig az elfoglalt területeken. És mindenképpen azt jelezni ezt a marokkói hatóságoknak, hogy nem szabad folytatniuk illegális tevékenységüket. Tehát ez a díj egyértelmű jelzés lenne az Európai Unió részéről, hogyha közvetlenül felelős az Európai Unió egy terület sorsáért, akkor megteszi, amit várnak tőle. Ez mindenjük számára fontos lenne. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Mayer. Köszönöm szépen, Mayer úr. Következő jelölt David Iszák úr, akit Ole Schmidt, Cecilia Wikström, Marit Paulsen és eh, Lena Eik, valamint 37 további képviselő jelöltek. Először Ule Schmidtnek adom meg a szót, őt követi majd Cecilia Wikström. Schmidt úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. David Iszak eh, börtönben van, 3299 napja immár, ami közel 9 évnek felel meg. 3299 nap, több mint 9 év, éve van börtönben, anélkül, hogy lett volna bármilyen tárgyalás. Svéd és egy eritrei újságíró, David Iszák, nekünk különös felelősségünk ebben a házban az ő sorsa, hiszen európai állampolgárról van szó. De számomra az állampolgárságán felül a legfontosabb az, hogy ez is demonstrálja, mennyire szívügye a sajtószabadság és a szólásszabadság. Svédországban nyugodtan élhetett volna, de úgy döntött, hogy visszatér Eritreába, hogy küzdjön és dolgozzon az első független újságban Eritreáért, Eritrea jövőért. Egy olyan jövőért, amelyben az emberek érvényesíthetik alapvető emberi jogaikat, azaz a szólásszabadságot. Ez alapérték valamennyiünk számára itt Európában. Sajnos David Iszák álma nem vált valóra. Börtönben van helyett. Azzal, hogy David Iszakra felhívjuk a figyelmet, szeretnénk rávilágítani egy a többi újságíró helyzetére, akik eh, Iszakkal együtt eh, vannak börtönben, anélkül, hogy hivatalosan vádat emeltek volna ellenük, eh, vagy tisztességes bírósági eljárás indult volna. Eritreában a politikai foglyok számát 30 ezerre becsülik. Elnök asszony, kedves kollégák! hogyha a 2010-es Szaharov díjat David Iszáknak adjuk, ezzel világosá tesszük, hogy nem fogadjuk el azt, ahogyan Iszák úrral és a többi bebörtönzettel bánnak. És itt továbbra is küzdünk a szólásszabadságért az egész világon. És azzal zárnám, kedves kollégák, hogy David Iszák valószínűleg haldoklik már a börtönben, borzasztó körülmények között, ezért kérem kollégák, eh, szavazzanak rá, mert jövőre lehet, hogy már túl késő lenne. Köszönöm szépen, Schmidt úr. Wikström asszony, Cecilia Wikström következő. Úgy látom, Wikström asszony nincs itt. Schmidt úr, kíván még valamit mondani, vagy ez elég volt a jelöltség támogatására, amit hallottunk öntől. Én úgy tudom, hogy Cecilia Wikström asszony is részt vett volna David Iszak bemutatásában ön mellett, de Wikström asszony nincs itt, akkor menjünk tovább, hiszen akkor itt maradt némi időnk. Elnézést, elnök asszony, én ezt nem tudtam, mert engem nem tájékoztattak erről. Nekem nincs mit mondanom, csak megismétlem még egyszer, szavazzanak Dávid Iszákra, mert a börtönben már haldoklik. Köszönöm szépen, Schmidt úr. Következő jelöltünk Birtukán Midexa asszony, akit a Szociálisták és Demokraták Progresszív Szövetsége jelölt, és eh, Adrian Severin, Adrian Severin eh, úr majd utána Gomes asszony mutatják be. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák, a szocialisták és demokraták eh, összfelkiáltással úgy döntöttek, hogy Birtuka Midexát jelölik a 2010-es Szaharov díja. Birtuka Medexa egy fiatal európai politikus pártvezető, akit életfogytéglani börtönbüntetésre ítéltek 2008-ban. Így nem indulhatott a 2010 májusi általános választásokon, annak ellenére, hogy az Egység a Demokráciát és Igazságért párt vezetője lelkiismereti ügyek miatt van börtönben, és csak azért tartóztatták le, mert a gyülek gyülekezési, illetve az egyesülési jogért küzdött, a maga békés módszerével. 2007-ben más 37 fontos politikai ellenzéki vezetővel együtt kiengedték a börtönből a 2005-ös választások után börtönözték be őket. 2005-ben amikor az Egység a Demokráciáért és Igazságért párt, amelynek ő volt az egyik vezetője, kétségbe vonta a helyi és parlamenti választások eredményét erőszakba torkoltak a tiltakozások, és 187 ember tartóztattak, lőtték le lőttek le. Birtokán Midexát nem lőtték agyon, de életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A tárgyalások eredménye képpen az etiópiai kormány megbocsájtott neki 2007. júniusában Birtukán Midexát szabadon bocsátották 18 hónapi börtön után. Svédországban beszélt arról, hogy milyen körülmények között történt a adták meg neki a kegyelmet, és alá elutasította eh, azt, hogy elismerjem a saját bűnösségét, ezért ismét börtönbe zárták és csak korlátozottan biztosították neki a jogi képviselethez való jogot. Azóta is börtönben van, és az egészségi állapota nagyon leromlott. Az Európai Parlament követelte, hogy birtokán Midexát bocsássák feltétel nélkül szabadon. Ezt egy állásfoglalásban követeltük, és elmondtuk azt, hogy a 2010-es választások hitelességét is aláshatja azt, hogyha Birtokan Midexa börtönben ül. Azt hiszem, hogy a Szaharov díjat, kedves kollégák, olyas valakinek kell adni, akinek nemzetközi védelemre és figyelemre van szüksége. Birtokamideks esetében eh, mind a két feltétel adott, eh, és az összes eh, etióp fogvatartott politikai fogoly érdekében is meg kell ezt tennünk. Így világossá tennénk azt is, hogy még több ezer elf felejtett politikai fogoly sínlődik az etiópiai börtönökben. Köszönöm, most kommentálni a szó. Azt tenném ahhoz hozzá, amit Severin elmondod, hogy az, amit Birtukán asszonyról elmondtunk, természetesen nem volnak le semmit a többi jelölt érdeméből. Felteszem a kérdést, hogy hányan hallottak Pirtukán asszonyról? Attól eltekintve, hogy az el, elmúlt ciklusban elfogadtunk egy állásfoglalást, amelyben arra kértük a hatóságokat, hogy, hogy engedjék, hogy szabadjon. Ez egy fiatal jogász, politikus, aki demokráciáért haszol. fiatal gyerekei vannak, most életfogytiglanra ítélték, és hónapok óta titokban tartják tartózkodási helyét, rokonai nem látogathatják, csak édesanyja. Egy opresszív rezsim áldozata. Ez a rezsim azt a nyelvezetet használja, amit mi szeretünk hallani, fejlődés, fejlesztés, emberi jogok, ugyanakkor a gyakorlatban ezek az elvek nem valósulnak meg. Ahogy Adrián Severin elmondta, Etiópiában több ezer politikai fogoly van. Semmiféle szabadságról nem beszélhetünk. A Deutsche Welle és mások, más társaságok, a Voice of America eh, nem mehetnek be Etiópiába, és azzal büszkélkedik az ottani rezsim, hogy eh, blokkolják a, az internetes oldalakat. Mi Európában ezt az országot támogatjuk. Ez e- Afrika második legnépesebb országa, és mi vagyunk a legnagyobb donor ennek az országnak, a legnagyobb pénzügyi támogatója. Gyakorlatilag nem figyelünk oda arra, hogy mi is történik ott. Ágácsi országról van szó, amelynek a kotonai egyezmény értelmében nagyon komoly emberi jogi elkötelezettségei vannak, és mi ezt nem vagyunk hajlandóak észrevenni, hogy sárba tiporják ez, az emberi jogokat. Az Európai Unió az Etiópia és e- Eritreai közötti konfliktus megoldásáért sokat küzdött, hiszen ott komoly háború zajlott le. Ne felejtsük el azt, hogy a Bush kormány alatt Szomáliát megszállta ez az ország, és ennek ellenproduktív hatása volt. A hausababok, az extremisták malmára hajtotta mindez a vizet. Úgy gondolom, itt nagyon komoly politikai felelősségünk van. Nem megengedhető, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok kormányai ne vegyék ezt figyelembe. Az etióp politikai foglyok ügyét föl kell karolni, vizibilitásra van szükségük, és ezt a Szaharov díj megadhatja nekik a védelemmel egyetemben. Köszönöm szépen! Tadeusz atya Nguyen Van Li a következő jelölt az Európai Konzervatívok és Reformisták frakciója támogatja őt. Legutko úr adja elő, a, a, a, mutatja be a beszédet. Köszönöm szépen! Úgy tűnik, hogy az utolsó két jelöltet én fogom bemutatni, és némi kapcsolat is van ezen jelöltek, illetve a üldözött keresztények között. is a courageous az első jelölt egy rendkívül bátor római katolikus vietnám, vietnámi atya, Tedeus atya Nguyen Van Li. 47-ben született Vietnám középső részén, és 1974-ben szentelték fel romai katolikus pappa Nguyen Kim Din püspök tette ezt meg, ő szentelte fel. Emberi jogi aktivistáról van szó, aki erőszakmentes módon próbálja meg elérni célkitűzéseit. Nguyen Van Li úr a kommunista rezsim alatt a szabadságért és az igazságosságért emelte fel szavát. Több mint húsz évet töltött, vagy börtönben, vagy házi őrizetben. Az emberi méltóság és a demokrácia, demokrácia értékeit képviselte, ezért ítélték el. Először azért fogták el, mert Nguyen Kim Din püspök úr két eszéjét terjesztette, amelyek kritizálták, a, ö, amely kritizálta a ö, vallási kisebbségek szembeni bánásmódot. Aztán később megfigyelés alá került Guyen Van Lee, hiszen nemzetbiztonsági kockázatot jelentett a helyi hatóságok szerint, és azért is letartóztatták, mert a nemzetközi közösség figyelmét föl szerette volna hívni arra, hogy milyen a vietnámi emberi jogi helyzet. Egy civilizált társadalomnak nem szabad megennie a kormány számára, független attól, hogy milyen ideológiai beállítottságú vagy politikai nézetű, hogy eltérjenek az univerzális egyetemes emberi jogoktól. Nem szabad megengedni azt, hogy elszigeteljék egy vasfugőny mögé a népességet, a lakosságok, illetve hogy ne, hogy ne, hogy ne engedjenek beleszólást a belső ügyekbe. Így fogalmazott Nguyen Van Lee. Nos, Vietnámban a vallási és politikai elnyomás alapját az egypártrendszer jelenti. Egyetlen ö, magán tulajdonban lévő hetilap létezik ö, Vietnámban, ezt Nguyen Van Li úr adja ki, és egy ö, föld alatti mozgalom terjeszti ezt. 2007. március 30-án bírók jelenlétében, ügyészek jelenlétében ezt az újságot bezáratták. Az alapjogi tevékenysége miatt 7 évre börtönbe zárta a vietnami, eh, vietnami hatóság eh, Tadeus urat, semmilyen civil jogát nem gyakorolhatta. A, viet, a vietnami ö, vallásos vezetőknek járó szab, ö, kivételes jogokat vagy kiváltságokat nem vette igénybe. Ő inkább azt választotta, hogy méltósággal éljen, szabadságban. Hihetetlen bátorságtól, bátorságról tett tanulbizonyságot Tadeus atya Nagyon fontos számára a vietnamiak egyenlőség és igazsága, a demokrácia megvalósulása Vietnámban, illetve a mozgás, a letelepedés szabadsága. Vietnámban brutális kommunista diktatúra van jelenleg. Mindenképpen megérdemelni Nguyen Van Lee atya ezt a díjat. Arra kérem önöket, hogy jelöltségét támogassák. Now... Köszönöm szépen, Legutko úr. Rátérünk az utolsó jelöltre, az Open Doors szervezet, a szervezetet szintén az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoportja nevezte, és Legutko úr mutatja be ezt a szervezetet is. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák, nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Open Doors Szahazov Díria történő jelölését ismertessem önökkel. Az Open Doors egy feledkezethez nem kötött keresztény misszió, üldöztetésnek kitett keresztényeket támogat. A világon az üldözött érintettek, mint egy kétharmada keresztény, keresztény kisességhez való tartozása miatt üldözik. Nagyon sok országban, szinte mindegyik kontinensen találunk ilyen üldözésekre példát. Az Open Doors története egy fiatal holland Anne van der Beylel kezdődik, aki 1955-ben, amikor Európát már tíz éve uralta a megosztottság kelet és nyugat között, és kommunista országok, így az én hazám, is elszigetelődött. Anne van der Beil keresztényeket látogatott meg Lengyelországban, és azt találta, hogy a keresztényeket elnyomják, nem gyakorolták szabadon vallásukat. Nagyon mélyen érintették a történetek, amiket hallott, és Anne van der Beil úgy érezte, hogy tennie kell valamit, hogy segítsen ezeknek az embereknek. Visszatérve Hollandiába, Anne van der Beil és a Father Andrew, ahogyan hívták, létrehozott egy szervezetet. Ez lett az Open Doors. Kezdetben a kommunista világ keresztényeit, azaz Lengyelország, Csehszlovákia, Kína, keresztényeit akarta támogatni, de azután kiterjesztette tevékenységét közel-keresztre, Afrikára, Dél-Kelet-Ázsiára, most mind a hat kontinensen, több mint 50 országban vagy jelen a szervezet, mindenütt, ahol elnyomás alatt sínődnek keresztények feladata, amit felvállal az Open Doors lobbizás, elnyomó rezsimek által irányított országokban és nyugati országokban és jogsegély támogatása bebörtönzetteknek és családjuknak, központok szponzorálása, keresztény menekültek, számára, iskolák támogatása, a biblia egyéb keresztény irodalom terjesztése a föld alatti mozgalomban végzi a tevékenysége nagy részét az Open Doors. A politikai befolyás gyakorlói tiltják a működésüket. Kelet-európai e, kommunista vezetők, Hamas e, vezetőket is meglátogattak, sőt, e, talibán vezetőkkel is találkoztak a közelmúltban. Három konkrét példát is szeretnék felhozni az Open Doors működésének illusztrálására. Az első egy üzbég eh, pap Dimitri, akit 2007-ben eh, tartóztattak le, illegális vallási tevékenység miatt, eh, és négy év börtönbüntetésre ítélték. Az Open Doors nyilvánosságra hozta ezt az ügyet, és bizonyítva azt, hogy a világ nem feledkezett meg Dimitriről és a családjáról, hét gyermekéről. A második ügy. A közelmúltban segélyakciót indított az Open Doors a pakisztáni árvízkárosultak számára, azok közül is a keresztény kisebbséghez tartozókat diszkrimináltak, kevesebbet kaptak a támogatásokból. Az Open Doors nagy, nagyon sok ismerettel rendelkezik, kollégiumokat működtet, és létrehozzák a World Watch, évente kiadnak egy listát, ez a, egyébként a harmadik példám, a World Watch listet, amely keresztények által a hitük gyakorlása miatt elszenvedett üldöztetés súlyoságából rangsorolja az országokat itt Irán szerepel a második helyen, és Szíriával. Az Open Doors egy olyan szervezet, amelynek az egyetlen ambíciója a másokon való segítés. Egy olyan szervezet az Open Doors, amely határokon átnyúlóan politikai, kulturális és vallási akadályokat leküzdve csak a küldetése mellett, a küldetése beteljesítését küzd a szólásszabadság, a sajtószabadság, a gyülekezési szabadság, a fő célkitűzései. Ezek valamennyiünk meggyőződése szerint az alapvető emberi jogok. Meg vagyok győződve arról, hogy az Open Doors megérdemli a Szaharov díjat mindazért, amit az elmúlt 55 évben tett. Köszönöm. Köszönöm szépen, Legutko úr. Kedves kollégák, kilenc kiváló jelölt bemutatását hallottuk. A 2010-es Szaharov díj odaítélése forog kocka. Azt hiszem mindannyiuk nevében mondom azt, hogy mindegyik, hogy az összes előtt megérdemelni a elismerést. Mielőtt Zsoli asszonynak átadom a szót, hadd mondjam el azt, hogy Oleg Orlov úr a Memorial elnöke Oroszországba, meghívást kapott, hogy Strasbourgba látogasson el október 21-ére, amikor is megtudjuk, hogy ki lesz az idei díjnyertese. Sajnálatos módon azonban el kellett utasítani a meghívásunkat, nem tud eljönni, mert bűneljárás alatt van Oroszországban. az orosz a csecsen kormányzó Ramzem Kadurov rágalmazással vádolja. Úgyhogy sajnálatos módon e, orosz emberi jogi harcos barátaink nem tudnak eljönni, ugyanakkor fenntartjuk velük a kapcsolatot. Most pedig Zsoli asszonynak szeretném átadni a szót a Fejlesztési Bizottság elnökének, hogy az eszmecserét fej, e, elnökölje. Köszönöm szépen. Egy köcsdiáj folyamat következik, tehát körülbelül negyed óránk van arra, hogy felszólalhassanak és elmondhassák véleményeiket a jelöltekről. Tehát Marian Möniz, önni a szó két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony! Azt gondolom, hogy sok eh, dolgot hallottunk itt, bemutattuk, bemutatták a kollégák, hogy mennyire érdemes, eh, érdemesek a jelöltek. Nos, vannak olyan jelöltek, akik még nem jelöntek meg az újságok címlapján. Nagyon fontosak az éstrék, sztrájkok, nagyon fontos a börtönbüntetés. Ezekre a személyekre csak évente néhányszor figyelünk oda. Vannak olyan jelöltek, akik, akikre nem figyelünk oda, illetve azok sem figyeltek oda rájuk, nem figyeltek fel rájuk, akik valami tehetnének értük. Eduardo Galliano a Los Narie című műs, ö, műben ö, úgy ítélte meg, vagy azt mondta, hogy azon személyek, aki, amelyeknek a vallása ö, nem minősül vallásnak, azok, azokra is oda kell figyelni, vagy akiknek a művészete nem minősül művészetnek. Nos, véleményem szerint a saját politikai értékeinknek kell megfelelni, legyünk nagy lelkűek, és azoknak adjuk oda, ítéljük oda ezt a díjat, akiknek, való, akiknek valóban szüksége van rá. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezért a szenvedélyes felszólalásért, amivel a jelöltjüket támogatta. Ez nagyon erős pillanat parlamenti életünkben, amikor is különbséget tehetünk, illetve kitüntethetünk olyan személyeket, akik valamennyien megérdemlik ezt a díjat, és valamennyien a Szaharov díj dicsőségére szolgálnak. Nehéz a választás, természetesen a jelöltek között. Én is szeretném még megosztani ezt a pár észrevételt. Nos, tehát nagyon nehéz választani a jelöltek között. Egy három jelöltből álló listát kell létrehoznunk az AFET és a DEVE szakbizottsággal. Strasbourgban október 18 án zárt ajtók mellett, és aztán következzék a szavazás az elnökök értekezletén, amely majd kiválasztja a díj nyertesét október 21-én Strasbourgban. Tehát az elnökök értekezlete egyetlen, jelöl, egyetlen díjazatot fog kijelölni. Egy természetes személy is megkaphatja díjat, valamint egy szervezet is, amely jogi személyiséggel rendelkezik. A díjazottat meghívjuk egy eszmecserére, egy ö, a fejlesztési, emberi jogi és külügyi szakbizottság részvételével záró ülésre, melyre decemberben kerül majd sor. Majd pedig december 15-én délben adjuk át a díjazatnak a díjat Strasbourgban. Tehát a bevált szokásnak megfelelően az Európai Parlament titkársága a lehető legnagyobb hírverést biztosítja ennek az eseménynek, nem csupán az Európai Parlament lesz jelen, hanem az Európai Tanács és a Strasbourg városának képviselői és a karácsonyi vásár alkalmából. Tehát Verzsa asszony, hogyha fel kíván szólalni, két percre megadom önnek a szót. Pardon. Excusez-moi, Madame la Présidente. Elnézést, elnök asszony. Nem, ha a jelöltel kapcsolatban akartam felszólalni, hanem Hautala asszony megjegyzésére reagálnék a memoriát illetően, hogyha nem vagyunk képesek reagálni, amikor egy emberi jogvédő, akit az Európai Parlament kitüntetett, nem lehetséges szemre ellátogatni az Európai Parlamentbe, mert elnyomás szenvedett el országában, akkor ez valóban minden alatt van, és semmi értelme nincs a Szaharov díjat kiadnunk, kiosztanunk, hogyha nem vagyunk képesek megvédeni a díjazottjainkat. Akkor azt hiszem, hogy bármilyen színjátékra sort kerülheti, kerül, keríthetünk, de legalább az lenne a minimum, hogy ünnepélyesen tiltakozzunk ezen esemény ellen az illetékes hatóságoknál, ragaszkodjunk ahhoz, hogy a Szaharov díj kitüntetletje a memoriál ellátogathasson hozzánk. Tehát ne hagyjuk ezt az utolsó pillanatra. Hallottam, Daniel Convendit. Juste Daniel Convendit, csak egy dolog. Igen, a memoriál esetében is igaz ez, és a Szaharov díj esetében is Kubát illetően, hiszen az Európai Parlament nem volt képes megoldást találni, például a nők fehérben mozgalom szemmel, akik soha nem tudták átvenni a Szaharov díjat, és azt hiszem, hogy ez az egyike a nagy problémáknak az ilyenfajta országok esetében. Nem is beszélek Urgyáról, aki börtönben van. Justement, moi je voulais parler de Boudja. Én szeretnék Udzsáról beszélni, mert Udzsa és mások, más jelöltek, vagy, ki, vagy díjazottak, a Szorov díj más díjazottjai még továbbra is börtönben vannak, így például Udzsa, vagy Aung San Suu Kyi, de mégis másokat ki tudtunk szabadítani. Sana Agusmanra emlékeztetnék, aki ma uh, kelet-timor miniszterelnöke, vagy Lezen, akit láthattunk, hogy kiszabadult a börtönből. Tehát láthatjuk, hogy a Szaharov díj igenis az hozzájárult az ő megvédésükhöz. Egyetértek Verzsá asszonyjal, valóban reagálnunk kell, és ne feledkezzünk meg a többiekről, mint például Udzsáról, akik mindig, még mindig börtönben vannak, és Még az arcképüket se lehetett elhelyezni a parlament külső falán, hogy emlékeztessünk az ő esetükre. És természetesen itt, itt vannak a kubai másként gondolkodók is. Elnök Kelam úr kap szót két percben. Merci beaucoup, madame. Uh, I support the... A kubai jelöltet támogatom a néppárt nevében de ugyanezzel a dilemmával én is szembesülök. Az első jelöltet is szívesen elfogadnám, akik viszont nem felelnek meg teljes mértékben a kritériumoknak. Mindegyik jelölt méltó a díjra, de meg kell oldanunk a problémát, hogyan döntsünk. A Szaharov díj a múltban elég kis hatást fejtett ki. Ha megnézzük a nemzetközi TV csatornák a Euronews kivételével, rendszerint nem is tudósítanak erről. És ugyanez igaz a nemzetközi sajtóra is. Az egyik üzenet véleményem szerint, amit meg kell fogalmaznunk, az Európai Külügyi Szolgálat számára az kellene, hogy legyen, hogy diplomáciai képviselőink azokban az országokban, ahol a díjnyertesek élnek, eh, legyenek állandó kapcsolatban ezekkel a kitüntetekkel, eh, illetve minden hivatalos jelöltel is. Amit mondani akarok az az, hogy az összes jelöltet támogatnunk kell. A legjobb talán az lenne, kiadnánk egy reprezentatív könyvet az összes, vagy különböző jelöltek életrajzával, fényképével, életütjük méltatásával, és ahogyan ma hallottuk, nagyon nehéz különbséget tenni a jelöltek között, végül is meg kell szavaznunk majd egyet a folyamat végén de ezt a problémát valahogy meg kell oldanunk közösen. Köszönöm. Alors, évidemment, c'est... Hát, nyilvánvaló, hogy katasztrofális megállapítani, hogy az elmúlt évek díjazottjai nem tudtak részt venni a díj átadásán, és azt hiszem, hogy az Emberi Jogi Bizottsággal megpróbáljuk majd megtalálni, hogy milyen formában tudjuk, ha, tudunk hangot adni tiltakozásunknak, tehát ezt meg fogjuk vizsgálni. Ezzel a mai ülést befejeztük, a következő szakasz tehát a vegyes bizottság ülés befejeződött, és az AFET ülés természetesen folytatódik, és a Szaharov díj esetében a következő szakad, szakasz következik a vita októberben, amikor is a három jelölt listáját létrehozzuk. Majd itt az AFET és a DEVE szakbizottságok együttes ülésén. Köszönöm szépen!

Colleghi, per favore, se volete prendere posto, abbiamo... kollégák, kérem, foglalják el helyüket. Kicsit vártunk, mielőtt elkezdtük volna a szavazást, hogy lehetővé tegyük valamennyi képviselőnek, aki élni kíván szavazati jogával, hogy be tudjanak jönni a terembe. Úgy tűnik azonban számomra, hogy letelt a negyed óra, tehát kérem, hogy foglalják el helyüket, és szavazókártyájukat illesszék be a szavazókészülékbe, tehát készüljenek fel a szavazásra. A gyakorlati okokból először szavazni szeretnék a véleményekről, és aztán foglalkozzunk az összetettebb témával, amely az EBS e megerősítésére vonatkozik, illetve az EU szerepére. Tehát kezdjük meg a szavazást a véleményekkel. Itt van tehát a Lizek jelentés. Mellette Lizek jelentés. Az Európai Unió és a Grúzia közötti vízumok kiadásáról megkötésről szól vélemény. Mellette ellene Tehát csak elektronikus szavazás, ezt nem mondtam, tehát megnyitjuk a szavazást a Lizek jelentésről, a vízumok kedásnak megkönnyítésről szóló megállapodásról van szó, 30-an tették be a szavazókártyájukat a készülékbe, 24-en szavaztak, lezárjuk a szavazást, 24-en mellette, ketten ellene, gratulálunk a jelentéstevőnek. Továbbra is a Lizek jelentés. Elektronikus szavazás következik. Ez az engedélyekülként tartózkodó személyekről szól. EU és Grúzia között. Megnyitjuk a szavazást. 32-en szavaztak, 27-en, 29-en már. Ezzel lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 5-en ellene egy tartózkodó gratulálok a jelentéstevőnek. A harmadik országokbeli állampolgárokról szóló rendeletmódosításról van szó a Kovacsev jelentésről. Megnyitom a szavazást. 33-an tették be a szavazókártyájukat a szavazókészülékbe. Lezárjuk a szavazást. 29-en mellette, hárman ellene tartózkodás nem volt továbbra is, tehát gratulálok a jelentéstevőnek, majd pedig itt van még az emberi jogok, szociális és környezeti normák a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban, itt viszont szavazólistánk van. A Márti jelentés. Az egyes kompromisszumról szavazunk, egyes bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum, hármas bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hármas módosító, 1B bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ötös módosító, szóbeli módosítóról van szó, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, mondanám. Nem értenek egyet? Nos, rendben, akkor ellenőrizzük elektronikus szavazással az ötös módosítót, megnyitom a szavazást szóbeli módosítóval megnyitom a szavazást. Sí, sí, nella lista lista di voto. 38 schede. Igen, persze, szóbeli módosítóval együtt. Elektronikusan ellenőrizzük az ötös számú módosítót szóbeli módosítóval együtt. Lezárom a szavazást. 33-an mellette, heten ellene. Tartózkodó nem volt. Nézzük a 8-as módosítót mellette. Ellene, tartózkodók elfogadva. 10-es módosító mellette. Ellene, tartózkodók elfogadva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13-as módosító. Ó, a 12-esről is szavaznunk kell tehát, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 16-os módosító szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 19-es módosító mellette, ellene tartózkodók kétséges az eset, tehát a 19-es módosítót elektronikusan is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 44-en szavaztak, 44-en tették a szavazókártyákat a gépbe, Hát nagyon ellenezték ezt, hiszen 36-an ellene szavaztak, 8-an mellette tartózkodó nem volt. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es módosító szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodók elfogadva. 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nézzük a 28-ast mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 29 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszumos mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 32-es módosító mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 34-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás azt mondanám, hogy elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most pedig következzék a zárószavazás elektronikus szavazás keretében. Név szerinti zárószavazás. Megnyitom a szavazást. 50 szavazókártya. 48-49 szavazó. Lezárom a szavazást. 48-an mellette, egy ellenszavazat, nulla tartózkodó. Gratulálok a jelentéstevőnek! Bene, allora possiamo adesso procedere. Akkor tehát nézzük. Az EBESZ megerősítése az EU szerepe címet viselő napirendi pontot. Úgy tűnik számomra, hogy a jelentéstevő Rúcsák úr felkíván szólalni a szavazás előtt. Itt is van, nem láttam. Tessék, Rúcsák úr, öné a szó. Grazie, Presidente. Just very briefly, colleagues. Csak egészen röviden, kollégák. Az állásfoglalás célja az volt, hogy megvitassuk itt a parlamentben az EBESZ szerepét, illetve az EU szerepét a csúcs találkozó előestéjén. A Lisszabon utáni környezetben a parlamentünknek most már nagyobb beleszólása van. A célom az is volt, hogy a csúcs találkozón az EU egy hangon szólaljon meg, és legyenek konkrét eredmények. Amikor szeptember elején megvitattuk az állásfoglalást, azt kértem önöktől, hogy javaslatokat, ötleteket osszanak meg velem. Ezt meg is tették, összesen 140 módosító indítvány nyújtottak be. Többségük nagyon konstruktív javaslat volt, amely gazdagítják az állásfoglalást. Az árnyék jelentéstevőkkel együtt megpróbáltuk ezeket kompromisszumokká összedolgozni, és összességében nyolc kompromisszumos indítvány született, amelyekhez remélem, hogy majd e, ragaszkodunk a szavazás során is. Köszönöm a hozzájárulásukat és például Solc úrnak e, köszönöm azt, hogy néhány módosító indítványát visszavonta. Remélem, hogy a szavazás során koherens módon viselkedik majd az egész külügyi bizottság, és hát majd két hét múlva az egész parlament, és így az Európai Parlament valóban eleget tesz annak, hogy az aszanai csúcs találkozón egy hangon egységesen lépjen fel. Köszönöm, Raucsek úr. Elnézést, hogy előbb, az előbb nem megfelelően ejtettem ki a nevét. Kedves kolléga kijavított. Nos, akkor térjünk rá a szavazásra. 18-os módosítás mellette ellene tartózkodok. Szerintem ezt elfogadtuk. Ha önök nem értenek egyet, akkor elektronikus szavazás következik a 18-as módosításról. 44-45 non sono ancora tutte, però insomma 47-48. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 21-en szavaztak mellette, 26-an ellene. Úgyhogy elutasítottuk. 19-es következik mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Következik az egyes kompromisszum, erről három részben fogunk szavazni. Első rész mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Második rész. Ezzel kapcsolatban van egy szóbeli módosítás Grzib úr részéről, megadom neki most a szót. Grazie, signor Presidente. Eh, chciałbym zaproponować w drugiej części... Elnök úr, egy második részre tennék javaslatot, ahol a refusal szó szerepel. Eh, azt javaslom, hogy az until now-t töröljük a szövegből. Minden tagállam jó lenne, hogyha ratifikálná az egyezményt. Bene, allora non ci sono opposizioni a questo emendamento. Ezzel kapcsolatban nincsen ellenvetés? Butikoffer úr, hogyha jól látom. Nem értettem, ami elhangzott. Votiamo l'emendamento. Akkor szavazzunk a szóbeli módosításról, amit az imént mutatott be Gzsibur. Ez az egyes kompromisszum második részét érinti. És a mostanáig kifejezést illesztjük bele a szövegbe. Az egyes kompromisszum második részéről fogunk szavazni szobori módosítással. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A harmadik rész mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. A köztes módosítások kiesnek, a négyes kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 36-os. Al 34, sì, se ho sbagliato. Elnézést tévedtem, 34-es következik, mondja az én elnök. 34-es első részéről fogunk szavazni, mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Conda parte, decado. A második rész okafogyottá vált, mert elfogadtuk az első kompromisszumot. Harmadik részről szavazunk, mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 36-os mellette Ellenem. tartózkodók elfogadtuk. A 37-es visszavonták. 38-as következik mellette. Ellenem. tartózkodók elfogadtuk. 39-es mellette. Ellenem. tartózkodók elfogadtuk. 40-es mellette ellenem, tartózkodok, elfogadtuk. Allora no, votiamo il 41 perché è stato ritirato il 37, quindi... Tehát a 41-esről szavazunk, mellette. Voti contrari. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 42-es mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. El, ellenőrizzük? 42-est? Jó. Elektronikusan szavazunk a 42-es módosításról. Sono inserite 53 schede e hanno votato in 53, la votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. 25-en szavaztak mellette, 28-en ellene. Igazuk volt, elutasítottuk. 44-es következik mellette. Ellenem. Tartózkodók, elfogadtuk. 46-os mellette. Ellene. Tartózkodók. Nem világos a helyzet. Javasolnám, hogy elektronikusan ellenőrizzük ezt. 46-osról szavazunk, megnyitom a szavazást. 46-osnál tartunk. 52 votanti. Chiuso la votazione. 23. Lezárom a szavazást, 29-en szavaztak igennel, 23-an nemmel, tehát fogadtuk. Melyik következik? A 47-es. Miután a 45-ös nem szavaztunk meg, tehát 47-esről szavaztunk mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 48-as az szobai módosítással mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 49-es. 49-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 50-es szobali módosítással, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadok. 51-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadok. 52-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadok. 53-as mellette, ellene, tartózkodok, elfogadok. 54-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadok. 56-os mellette, ellene, tartózkodók, nem vagyok biztos az eredményben, kétségeim vannak, kérem az 56-osról elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást. Votanti, chiusa la Lezárom a szavazást. 21-en szavaztak mellette, 32-en ellene, visszautasítottuk. Kettes kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A köztesek kiesnek, 59-es következik mellette, ellene tartózkodók, szerintem ezt elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó. Megnyitom a szavazást az 59-es módosításról. Due votanti. 50. Lezárom a szavazást. 21-en szavaztak mellette, 32-en ellene elutasítottuk. 63-as módosításról szavazunk, Kirillov úrnak szóbeli módosítása van, megadom neki a szót, tessék Kirillov úr. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Azt javaslom, hogy a 13. bekezdés végén, ami úgy végződik, hogy Conflict Solutions, ehhez ezt egészítsük ki azzal, hogy the rights of the IDPs and refugees. A menekültek, belső menekültek a Dél-Kaukázusban, Kirgizisztánban nagyon fontos, hogy meg legyenek említve a szövegben, hogy konkrét legyen. Tehát a bekezdés végén az including that IDPs and refugees szerepeljen. Il relatore ha fatto... Jelentéstevő testnyelven rábólintott a dologra. Igen, egyetértek, elnök úr. Most már szóban is megerősítette ezt, úgyhogy a 63-asról szavazunk módosított formájában mellette. Tetre. 63-asnál tartunk mellette. Ellenem. Tartózkodok, elfogadtuk. 65-ös mellette. Ellenem. Tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 71-es. Három részben szavazunk erről. Első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk második rész, még mindig a 71-esnél tartunk, mellette. Azt kérnék, hogy ellenőrizzük az első részt? Jó. Elektronikusan szavazunk. A 71-es első részéről megnyitom a szavazást. Su richiesta del gruppo socialista. A szocialista frakció kérésére. 53 votanti, ecco, 27 20... Lezárom a szavazást, 26-27 arányban elutasítottuk. Da parte dell'emendamento 71. A 71-es második része következik mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Harmadik rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Azt hiszem, ezt ellenőriznünk kell, tehát a 71-es harmadik részéről szavazunk. Elektronikusan megnyitom a szavazást. 53 votanti. 53 schede, 52 votanti, chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 26-23 arányban megszavaztuk. 73-as következik mellette. Ellenem tartózkodók elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Grigornak van egy szóbeli módosítása, kérem, mutassa be ezt a módosítást. Köszönöm, elnök úr. A javaslatom a következő lenne. Az EBSZ egy nagyon fontos fórum, a javaslatban foglalt kívánságok megvitatására, tehát ezen az első rész. A második részre pedig azt javasoljuk, hogy a befejezést egészítsük ki azzal, hogy 2008. november 29-e. E a jelentéstevő úgy látom egy, egyetért ezzel. Mind a kettővel? Igen. tehát akkor a 2009 lenne a vége. Jó. Akkor a hetes kompromisszumot ezen kiegészítéssel megszavazunk róla mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hetes kompromisszumot elfogadtuk. 81-es következik itt egy másik szóbeli módosításunk van, és a főszereplője ismét Gribúré a szó. Kérem, mutassa be, hogy miről van szó. Eh, Köszönöm, elnök úr. A javaslatom egy kiegészítésre vonatkozik. A NATO és az Egyesült Államok ezzel kérem egészítsük ki a szöveget. Csak prego. Raúcsek úr. Most nem tudok egyetérteni, mert az egész módosítást ellenő, ellenezzük. Tehát, hogyha az egész módosítás ellen vagyunk, akkor elég értelmetlen a szóbeli módosításról szavazni. Bene, allora in questo caso eh, propongo due votazioni separate. Akkor azt gondolom, hogy legokosabb lenne, hogyha két eh, két szavazást tennénk meg. Először is eredeti formájában szavazunk erről a módosításról. Hogyha ezt megszavaztuk, akkor nyilván nem szavazunk a szóbeliről. Ügyrendi kérdés? Egy pillanat, egy pillanat. Tessék, Gáler úr. Ja, Herr Präsident, äh, ich... Elnök úr, azt hiszem, hogy Jeep kollega módos, szóbeli módosító indítványájának csak akkor lett volna értelme, hogyha lett volna bármi esély, hogy ezt a módosítót itt elfogadjuk. De ez a benyomásom, hogyha a szocialisták és a néppárt összességében a javaslat ellen szavaznak, akkor nincs szükség arra, hogy itt egy szóbeli módosítót is javasoljunk. Va bene, allora se c'è una netta prevalenza di questo... Jól van. Hogyha mindenki ez irányban gondolkodik, akkor a 81-es módosításnak eredeti formájában bocsátjuk szavazás elé. Elnézést kérek Zsivúr mellette, tehát a 81-es mellett ki van. Kérem, emeljék fel a kezüket. Mellette, ellene, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 83-as mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 84-es két részben szavazzunk mell- róla. Az első rész mellett ki van. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. Második részről szavazunk mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk. 85-ös mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 86-os, két részben szavazunk róla, első rész mellett, ellenem, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elus mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 88-as mellette, ellene, Tartózkodok, elfogadtuk. Due parti. 89-es két részben, első rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, 89-es, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 91-es mellette ellene tartózkodás nem vagyok biztos az eredményben, szavazzunk elektronikusan a 91-es módosítóról. Megnyitom a szavazást a 91-es módosítóról. 51 colleghi, chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 26-an mellett, ellene, 25-en mellett elutasítva. 93-as mellette. Ellene. Nem világos az eredmény, ezt is ellenőriznünk kell elektronikusan a 93-as, tehát 93-as elektronikus szavazás. 55 schede, 54 votanti, 55 votanti. Chiusa la votazione. Zárom a szavazást. 32-23 arányban elfogadtuk. 95-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 96-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 97-es mellette ellene tartózkodás. Nem vagyok biztos az eredményben. Úgy szemre azt mondanám, hogy elfogadtuk, de nem emelte fel mindenki rendesen a kezét, tehát 99-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 101-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 104-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, úgy tűnik. Elég biztosnak tűnik ez. De hogyha ellenőriz, ellenőrzést akarnak, akkor megtehetjük, de számomra úgy tűnik, hogy ezt elutasítottuk. Nézzük meg a 9-es módosítót mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 11-es mellette elnézést, javítom magam, mondja az elnök. A 10-es módosítóról kell szavaznunk, mivel a 9-es nem fogadtuk el. Tehát 10-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Sí, sí, sí. Ci siamo sbagliati anche sull'8. L'abbiamo respinto. Ah sì, e sì, sì, è vero, è vero. Abbiamo respinto il... Elutasítottuk a hetest, tehát szavaznunk kellett a nyolcasról is, és ezt most tesszük meg. Mellette a nyolcas módosító tehet. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 11-es módosító következik mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13-as mellette ellenőrizni kívánják a 12-est? A szocialista frakció kéri, tehát megnyitom az elektronikus szavazást a 12-es módosítóval kapcsolatban. 56 schede, 56 votanti. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 29-en ellene, 27-en mellette, elutasítva. 13-as módosító következik mellette. Ellene, tartózkodók elfogadva. 16-os mellette, 17-es, bocsánat, mellette, <laughs> ellene, tartózkodók elfogadva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva a kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva hármas mellette, ellene, tartózkodók elfogadva négyes mellette, ellene, tartózkodók nem vagyok biztos az eredményben, a négyes módosítóról elektronikusan kell szavaznunk. votanti. 55-en szavaztak, lezárom a szavazást. 28-an ellene, 27-en mellette elutasítva tehát következzék a zárószavazás, elektronikusan szavazunk a teljes jelentésről, az így módon módosított teljes jelentésről. Rite, faccio la telecronaca. 55 votanti, chiusa la votazione. 55 szavaztak, 56-an, lezárom a szavazást. Remek, Raucsek úr, 49 mellette csak egy ellenszavazat volt, és hatan tartózkodtak. Gratulálok a jelentéstevőnek. Béni, allora, grazie. Nos tehát köszönöm szépen a szak, külügyi szakbizottság tagjainak a végzett munkát. Itt le is zárjuk az ülést, és kezdődjék a kibővített elnökségi ülés, amint az a termet kiürítettük, illetve elhagyták azok, akik nem jogosultak a részvételre. 5 percre felfüggesztem az ülést, köszönöm.